We will now move... Most pedig rátérünk a szavazat magyarázatokra. Először is az alkadó jelentésről, először is Golnis úr fog szót kérni. Mr. Golnis? Yes? Golnis úr, igen, igen, mondja. Oui, merci, igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Megszavaztuk Alkadraui jelentését, amely amely a jegyzettársaságok igazgatóinak javadalmazásáról szól az én országomban, Franciaországban. Ezek a ezek az igazgatók elfogadhatatlan módon, becstelen módon gyűjtik úgymond a javadalmukat, a bónuszokat, amikor leköszönnek, ugye aranykészfogásban részesülnek. És ez a javadalmazás semmilyen közös szabályozás hatája alá nem tartozik, amit tesznek ezek a vállalkozások, nagyon gyakran egyébként a részvényesek, mint a bérből fizetésből érők, ők egyáltalán nem élvezik semmilyen gyümölcsét az részvényeknek. Ez a helyzet egy súlyos tragédia, elfogadhatatlan, nem lehet, hogy fennmaradjon, le kell zárni, imperatív módon, nem lehet a gazdaságot ilyen hiteltelenné tenni. Köszönöm. Uh, next, Mr. Hannan, please. Hannan úr. Elnök asszony, úgy tűnik, hogy most szabályozni kívánjuk az magánágazati foglalkoztatás feltételeit. Néhány tisztelt emlékszik ebben a tisztetázban arról, hogy ez volt általában az államok szerepe. A mi országokban amikor tettünk egy pár óvatos lépést a 70-es években, súlyos következményei voltak. Nem így kell eljárni a kormánynak. A kormány nem mondja meg, hogy mennyit fizethetek, ha én szeretnék dolgozni, az ön alkalmaz engem, ha én egyetértek a szerződés feltételeivel, akkor, akkor már nem mondta, hogy ez illegális. Az EU sem teheti ilyet. Én értem persze, hogy az emberek haragszanak a bankokra. De hát ez a javaslat nem arányos, sőt aránytalan válasz egy beazonosítható problémára. Kifejezi az embereknek az artikulátlan mérgét, haragját. Ugye nem is tudtuk, hogy miért használjuk fel az adófizetők pénzét azért, hogy néhány jó módú egyént megmentsünk. Saját hibáik csapdájába estek. Hát most kérem szépen, akik támogatták a megmentő csomagot, azok most ne akarják megrendszabályozni a banki ágazatot. Ez demokratikus úton, módon kell, nemzeti mechanizmusokkal kell megtenni, nem szabad, hogy nem demokratikus módon az EU tegye ezt. Kamal úr. Köszönöm, elnök asszony. Milyen csodálatos, hogy ön elnökli ismét ezt az ülést. Mindannyian egyetértünk abban azt hiszem, hogy a fizetésnek a teljesítményhez kell kapcsolódnia. Roppant mérgesek vagyunk, hogy a bankárok, pénzügyi szektorban dolgozókat azért fizetjük, hogy kudarcot vallottak, főként akkor, amikor az egész hitelválság kirobbanásához hozzájárultak. Ugyanakkor tisztában kell lennünk, hogy milyen következményei lesznek, nem kívánt következményei lesznek ezeknek az új szabályoknak, hogyha a úgy szabályozzuk ezt a területet, a javadalmazását a vezetőknek, eh, ahogy azt most kívánjuk tenni, a, a változó részét, akkor egész egyszerűen csak az arányok tolódnak el, és a vége az lesz, a fix és a változó arány, rész között, hogy még kevésbé lesznek a szabályok átláthatók és közösek, ezért meg kell vizsgálnunk, hogy mi a nem kívánt következménye a felépésünknek. Köszönjük, lépjünk tovább a Liotár jelentésre. Első hozzászóló Lavia úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A cél, a jelentés célja az, hogy az új elemeket szabályozzuk, amely harmadik országból érkező termékekre vonatkozik. A felügyelet, a címkézés, az új termékek felhasználását kell ezzel szabályozni, hiszen a parlament ezt megerősítette, éppen ezért az emberi egészség védelemre szorul, meg kell óvni, az állatokat is meg kell óvni, védeni. A tanács csak egy részét fogadta, vagy építette be az első olvasatkor. Az első olvasatnál nem vette figyelembe a tanács azt, amit mi nem fogadtunk el. Itt mire is gondolok? A klónozott élelmiszerekre. Az olyan élelmiszereknél, illetve táp, állati tápoknál. Ezek fontos garanciák, azok a módosítókban megfogalmazottak, amelyeket én is megszavaztam. Nagyon fontos, hogy a fogyasztó tudja, hogy az alapanyagok eredete milyen, Köszönöm, úr. Pani przewodnicząca, miesiąc temu głosowaliśmy... Köszönöm, elnök asszony, egy hónappal ezelőtt szavaztuk meg azt a dokumentumot, amely az élelmiszerek címkézésével foglalkozott. Azt szerettük volna, hogy a fogyasztók egyértelműen tájékozódhassanak arról, hogy mi ilyen összetevőkből áll az az élelmiszer, amit elfogyasztanak. Hogyha valóban foglalkoztat bennünket a fogyasztók egészsége, akkor nem szabad engedni azt, hogy a gémanipulált állatokból származó élelmiszereket eh, a Európa boltjainak a polcára eh, tegyék, egészséges élelmiszert kell az emberek asztalára tenni. Nem szabad eh, feladunk a harcot az egészséges élelmiszerekért, nem szabad veszélyes kísérleteket folytatni ezen a téren. Grazie Presidente, la tecnologia... Köszönöm. Elnök asszony, a technológia az élelmiszerek területén is változik. Az államokat és Európát is olyan helyzet elé állítja, hogy újabb és újabb törvényeket, jogszabályokat kell hoznunk. A lényeg az, hogy védjük a polgárok egészségét úgy, hogy az élelmiszerek minősége ne csökkenjen. Természetesen támogatjuk az élelmiszerek szabad mozgását is, de csak is a biztonságos élelmiszerek szabad mozgását. Csak olyan jogszabálynak van értelme, amely az emberi egészség védelmét szolgálja. És ilyen jogszabályokat kell hoznunk. A mai nap során a tanács javaslata alapján elfogadtunk egy szöveget, amely egy listát javasol olyan termékekről, amelyek innovatív tulajdonságokkal rendelkeznek. Természetesen tudnunk kell, hogy mely termékek léteznek, mely technológiával állították őket elő, például génmanipuláltak-e. Mindenek előtt olyan termékekről van szó, amelyek harmadik államokból érkeznek a belső piacra. Éppen ezért az a helyzet, hogy ilyen jogalkotási keretben elégedettek lehetünk az öveggel. Köszönöm. Elnök asszony, megalapítom, hogy nincsen gazdasági szükségszerűsége annak, hogy klónozott húst adjunk az embereknek enni. Az ilyen fajta hús hatása nem tisztázott az emberi szervezetre. Az európai állatvédelmi jogalkotással sem egyeztethető ez össze. Éppen ezért a klónozást be kell tiltani az állatok esetében. Az Európai Uniótól ezt várják az emberek. Köszönöm. Pácitis úr. Köszönöm, elnök asszony. Fontos, roppant fontos jelentés ez, hiszen a tudományos és technológiai fejlődés új élelmiszerek, új eljárások kifejlődéséhez vezettek, azonban a génmanipulált összetevőket tartalmazó élelmiszerek komoly aggodalomra adnak okot, vajon milyen hatással vannak az emberi testre, az emberi egészségre. A tudományos haladás elkerülhetetlen, sőt kívánatos, azonban ennek biztonságosnak kell lennie, nem szabad, hogy kérdőjelek maradjanak az emberi egészségre kivetett esetleges káros hatása kapcsolatban, ezért az piacira a forgalomba hozatala, az ilyen élelmiszerek forgalomba hozatalát szempontjából tájékoztatni kell a fogyasztókat. Köszönöm, elnök asszony. Én arra szavaztam, hogy a bizottság nyújtson be egy javaslatot az állatklónozásról, amely betiltaná az európai piacon azokat az állati termékeket, amelyek ilyen állatból származnak, mert a fogyasztók ezt nem akarják, és ráadásul érdekli őket az állatok jóléte is. A bizottság azt mondta, hogy nincs értelme a klóningnak, nem, nem szükséges a klónozás az élelmiszerbiztonsághoz, és hogy az az állatokat eh, gyakorlatilag kínozza eh, Ugyanakkor természetesen a kutatásokat folytatni kell, és a bizottságot, meg az EFSA-t arra kell bátorítani, hogy a klónozás összes többi aspektusával kapcsolatban kialakítsanak új technológiákat. A másik probléma az, hogy a jelenlegi technológiával nem tudjuk kimutatni a különbséget a klónozott és nem klónozott hús között, éppen ezért nem tudjuk tájékoztatni a fogyasztókat, és nem tudjuk biztosítani a szabad választási jogát. Köszönöm. Uh, Mrs. Eszer asszony. A saját frakcióm értelmében ellenzem ez a szabályzást, azért, mert nincsen megfelelő ellenőrzési lehetőségünk, például hogy a nanotechnikát hogyan alkalmazzák. A parlament szeretné a klónozott hús petiltását és az élelmiszer klónozást. Ez helyén való, hiszen bizonyos betegségek követhetik a klónozást, és azt is megalapították, hogy a sejtek öregedése gyorsul a klónozott állatok esetében. Éppen ezért pontosan tisztáznunk kell, hogy ezek az élelmiszerek, ez a fajta hús mit tartalmaz. Ugyanúgy, mint az összes többi termék esetében. Jelölni kell, hogyha az élelmiszer klónozott elemeket tartalmaz. Köszönöm. Morkunajte asszony. Ácsú, panja pirmininke. Naujų maisto produktų reglamento... Köszönöm, elnök asszony. Az új élelmiszerekkel kapcsolatos e, rendelet. szószavazás során az klónozott állatokból származó összetevőket tartalmazó élelmiszerek európai forgalomba helyezése ellen szavaztam. A tudományos kísérletek és a gyakorlati felhasználás között egyértelmű különbséget kell tenni, más kísérletezni a klónozott álmokkal és más elfogyasztani őket. Az európai fogyasztók többsége a klónozott hústermékeket ellenzi, az európai eh, piacon ezt a többségi vélemény nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az ilyen húsnak a minősége eh, megkérdőjelezhető, nem tudjuk, hogy az emberi egészségre milyen hatással van. Etikai kérdéseket is felvet ez, hiszen a klónozott állatok húsának forgalomba hozatalát mi ellenezzük, és arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy jogalkotási javaslat találjon elő ezen a téren. Köszönöm, Takula úr következik. Rouva puhemies, Köszönöm, elnök asszony. Szeretném azt elmondani, hogy én igennel szavaztam arra, hogy eltüntessük a klónozott húst az európai piacról és az európai fogyasztók asztaláról. A lényeg az, hogy az egészséget mozdítsuk el, előre, nem csak az állatok egészségéről, hanem az emberek egészségéről is beszélünk itt. Biztosítanunk kell a biztonságos élelmiszer ellátást, nem lehet csak úgy mindent piacra dobni. És aztán ezáltal azt a fogyasztói szokások részévé tenni ennek fogyasztását. Nincsen sajnálatos módon megfelelő információ a nanotechnológiák hatásairól sem, amit pedig tudunk, az az, hogy a hatások egy része az kifejezetten negatív, úgy tűnik, hogy az egyes állatbetegségek gyakrabban fordulnak elő. Egészséges élelmiszerre van szüksége a polgároknak. Köszönöm, elnök asszony. Hadd mondjam el, hogy most a koalíció miatt önt akár kedves barátomnak is hívhatom brit parlamenti szokások szerint. Most ebben a szellemben szeretném megköszönni önnek és a többi és képviselőnek azt, hogy milyen pozitív szerepet játszottak a mai szavazás során. Elhalasztották a pénzügyi piaci szabályozó hálózat kialakítását. Úgy tűnik, hogy ez egy tény, hogy a, a londoni Cityben koncentrálódnak a pénzügyi szolgáltatások. Hammond úr, a Liotár jelentésről kellene most beszélni, mondja az elnök asszony és aztán a Hammond úr pedig valamit mond mikrofon nélkül. We will move on to the... Tovább lépünk a Kremer jelentésre. Kalenászki úr kért szót elsőként. Pani Przewodnicząca, Köszönöm, elnök asszony, hogy megkaptam a szót. A rendelkezésre álló technológiákat fel kell használni arra, hogy az ipari kibocsátást csökkentsük és a környezetet megvédjük. A tanács és a parlament közös irányelve az ilyen technológiákat felhasználását mozdítja elő, a jogszabályok harmonizálását célozza a tagállamokban a jelentés rámutat arra, hogy az administratív bonyolult eljárásokat egyszerűsíteni kell. Ez, ezek ugyanis gátolják az irányelv végrehajtását. Aránytalan lenne költségileg ennek a következménye. Grazie, Presidente. L'approccio... Elnök asszony, az Európai Unió integrált megközelítése a környezetvédelem tekintetében is egyre inkább eh, az ipari szennyezésekre irányítja figyelmünket. Az ipari kibocsátások eh, csökkentése roppant lényeges a jövő generációi életének biztonsága szempontjából, hiszen a szennyezés megtalálható a földben, a vízben és a levegőben csak is integrált módon kezelhetjük ezeket a káros kibocsátásokat, hogy az elmúlt évek bűneit valamennyire jóvá tegyük. Nincs szükség túlságosan merev szabályokra, sokkal inkább rugalmas szabályokra van szükségünk is. A válság azt is megmutatta, hogy néhány iparág nagyon drágán csökkentheti a kibocsátásokat, illetve nagyon sokat kell befektetnie ebbe. Így az összes tagállamhoz fordulunk. Bartolozzi úr? Sí, grazie, signor Köszönöm, elnök asszony. Jelentős kihívásokkal állunk szemben, hiszen az ipari kibocsátások helyzete roppant aktuális. Számos ágazatra vonatkozik a téma, a környezetvédelem pedig az állampolgárok egészségét szolgálja. És természetesen nem feledkezhetünk el a vállalatok az iparversenyképességéről sem. Tehát nagyon fontos szempontokat kell itt egymással összekapcsolni. Az a célunk, hogy új technológiákat fedezzünk fel, új technológiákat fejleszünk ki, amelyek csökkentett kibocsátásokkal termelnek. Az Európai Uniónak is szava van ebben. Azonban eh, a nagyon káros kibocsátások esetében szigorúnak kell lennünk. Természetesen eh, figyelembe kell vennünk azt is, hogy milyen szabályokkal maradnak versenyképesek az üzemek. Politikailag mindenképpen tennünk kell valamit, tettünk is már elég sokat, ezen kívül szükségünk van a politika és az ipar közötti közvetítésre is. Párbeszédet folytatunk a gazdaság az ipar képviselőivel, és éppen ezért támogattam ezt a jelentést. Mészáros úr? Elnök asszony, napjainkban a környezetszennyezést már nem lehet csak az egyes környezeti elemekre lebontani hanem integrálva kell azokat kezelni ebből kifolyólag született meg az európai unió ippc irányelve mely alá fifty two ezer létestmény tartozik. ezek az intézmények felelősek az összes szennyezőanyag kibocsátásának döntő hányadáért gy elmondhatjuk hogy az ipar a gazdaság egyik legfontosabb alkotórésze de egyben az egyik legkörnyezetszennyezőbb is. az ippc irányelv pont az ipari és a mezőgazdasági cégek kibocsátásainak ellenőrzését hivatott szabályozni a sikeres szabályozás érdekében azonban fontosnak tartom hogy a különálló jogi eszközöket eggyé tudjuk integrálni mert csak gy tudjuk a legjobb technikákat megteremteni tagállamaink számára a legmegfelelőbb referenciadokumentumok kidolgozásához. támogatom azt a gondolatot is mely szerint szükség van a minimális követelmények rögztésére a kibocsátások megfelelő ellenőrzéséhez ezért szavaztam én is a javaslat mellett. köszönöm. Thank you. We now move to... Nagyon szépen köszönöm. Most áttérünk a Hassi jelentésre. Kalenoszki, úr a szó. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Lasy. Köszönöm, elnök e, asszony. Az erdők nagyon fontos részét képezik a környezetünknek. E, a táj meghatározó eleme, és sajátos szerepük van a vidéki területeken. Az EU-nak fel kell számolnia az erdők kiirtásának jelenségét, és támogatnia kell a versenyképességet a fa termék, fa piacon. Emellett nem szabad megfeledkeznünk azokról a természeti katasztrófákról sem, mint például azok az áradások az elmúlt két hét során is, eh, amelyeknek megakadályozásában szintén szerepet játszhatnak az erdők. Jár úr. Denn ich begrüße sehr, dass die Kommission den illegalen Einschlag von Holz und dessen Einfuhr in die Europäische Union behindern. Köszönöm eh, elnök asszony, természetesen örülök annak, hogy a bizottság megpróbálja megakadályozni az illegális fatermékeknek az importját, ezt meg kell állítanunk, ezt a kereskedelmet. Azonban eh, ez nem jelenti azt, hogy a vállalatokat terheljük le szükségtelen szabályokkal. Az eh, a dolog lényege, hogy az erdők rombolásával foglalkozunk, és ezt tiltsuk meg. Tehát az illegális eh, fakitermelést ellen kell fellépnünk. Így azok a vállalatok, amelyek legális fát használnak, versenyképesebbek lesznek. Köszönöm. Az Európai Unió célja az, hogy megakadályozza az illegális fatermelést, illetve az illegális fa behozatalát az Európai Unióba. Ezt mindenképpen szerettem volna megemlíteni, hiszen elég legális szereplő is van. És az illegális fakitermelők pedig természetesen rontják a legális termelők versenyképességét és piaci helyzetét. Az Európai Unióba importált fa többsége legális. Éppen ezért, hogyha nagyon szigorúan ellenőrzünk, ezzel csak az ipar versenyképességét csökkentjük, és a problémát igazából nem oldjuk meg. Nagyon jól hangzik az, hogy nem akarunk illegális fát használni, azonban a dolgot a lényegénél kell megragadnunk. A legtöbb vállalat tudja, hogy mit vesznek, honnan veszik a fát. Amennyiben az egész kereskedelmi láncra kötelezővé tesszük ezeket a követelményeket, akkor a problémákat nem oldjuk meg. Most a Sánchez Presedo jelentésre térünk át, és most Henen úr felszólalhat. Köszönöm, elnök asszony. Milyen problémára kíván megoldást adni ez a jelentés? A hitelválságot sok mindenki hibáztathatunk ezért, kormányzatot, az ágazatot, de attól tartok, hogy ezek a javaslatok eh, nem egy konkrét problémát kívánnak megoldani, hanem inkább eh, egy vaktű termékét megtekinthetők eh, ezek, mindenkire mérgesek, aki a pénzügyi szolgáltatásokon dolgozik. Persze, a választóinkat pedig a brit gazdaságnak az a fontos része is eltartja, amely a kormányzati kiadásokhoz a bevételek nagy részét is adja. És kár lenne, furcsa lenne Londonból Brüsszelbe áthelyezni a döntéshozatot, az olyan lenne, mint a közös halászati politika, aránytalanul szabályozná ezt, ezt a területet. Értem azt, hogy van, aki a kapitalizmust vagy Londont kinomálhatja, miért szavazza ezt meg, mégis elképesztőnek tartom, hogy a saját eh, hazánk fiai is ugyanígy jártak el. Uh, now we turn to the... Köszönöm. Most akkor áttérünk a Gigold jelentésre. Antonio Ciuri a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm, úgy gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági felság megmutatta, hogy az Európai Uniónak szüksége van egy felügyelő szervre, amely integrált módon ellenőrzi a pénzintézeteket. Amennyiben nem rendelkezünk egy ilyen eszközzel, nem tudjuk megelőzni a jelenlegihez hasonló válságokat. A kockázatok megfelelő felmérése nagyon lényeges a belső piacon, hiszen amennyiben beazonosítjuk a kockázatokat, konkrét lépéseket is tehetünk. Köszönöm. Köszönöm. Madam President. Köszönöm. I voted in favor. Köszönöm, elnök asszony. Én igennel szavaztam mindezen jelentésekre, amelyek eh, a pénzügyi szolgáltatásokat, pénzügyi intézményeket szabályozzák beleértve José Manuel García Margallo kollega jelentését is. Ez a jogszabály csomag jobb szabályozást kíván elérni a bankszektorban, növelni a származékos termékek piacának átláthatóságát és a végrehajtást, valamint a CDO-k, CDS-ek szabályozását, ezzel kívánja elkerülni a válság megismétlődését. Teljesen nyilvánvaló, hogy a nem szabályozott piaci viszonyok okozták elsősorban a válságot és a pénzügyi, és a, a, a pénzügyi piacok összeomlását. Ezzel alásták az EU belső piacának a biztonságát is. Ha el akarjuk kerülni a recesszió ördögi körét, és helyre akarjuk állítani a bizalmat a pénzügyi piacokban, akkor ezeket a szabályokat meg kell hozni. Az amerikai partnereink az amerikai képviselőházban már hoztak ilyen lépéseket, és elfogadtak erre irányuló törvényeket. Az Európai Parlamentnek is itt az ideje, hogy cselekedjen. Köszönjük hogyha valakinek kétsége van afelől, hogy hol tartunk, a Garcia Margalai Marfil jelentésnél tartunk. A következő hozzászóló Antonioci úr a listám szerint. Köszönöm, elnök asszony. Támogatom egy Európai Bank felügyeleti eh, hatóság felállítását. Meg is mondom miért. Azért, mert ez a hatóság remélhetőleg azokat a joghézagokat tömi majd be, amely az eh, válság kialakulásáért is nagy részben felelős volt, és amelyre ezen parlament néhányszor felhívta már a figyelmet. Általánban a nemzeti piacfelügyeleti szervek, amelyek a határokon belül működnek, közötti koordináció nem elég ahhoz, hogy azokat a pénzügyi intézeteket felügyeljük, amelyek az európai egységes belső piacon, mint nyílt gazdasági térben, határok nélküli nyílt gazdasági térben működnek, üzemelnek. Ez nagyon komoly előrelépést jelenthet majd a jövőben a hasonló válságok megelőzésében. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Pálóni úr következik. Köszönöm, elnök asszony, a lehetőséget. Úgy vélem, hogy ez a független bankfelügyeleti hatóság, ha feláll, erős lesz, szankcionálni is képes lesz, anélkül, hogy a bizottság vagy a kormányzatok jóváhagyását ehhez kikérné, az kiváló fejlemény lesz. Vannak azonban még kérdőjelek e, e hatósággal kapcsolatban. dó kivetése a banki ágazatra engem aggaszt a gondolata ennek, fontos, hogy ne a KKV-kra és a fogyasztókra terheljük mind, mindezt. Az olasz bankrendszer eh, szilárd finanszírozásának köszönhetően eh, jól védi az állampolgárok eh, megtakarításait, nem spekulatív módon működött. Tehát, hogyha a pénzügyi tevékenységeket átmenetileg korlátozzuk, akkor ezt nem szabad mindenkire egyformán alkalmazni. A bankfelügyeleti hatóság e, és a rendszerkockázati szerv a makroprudenciális és mikroprudenciális e, felügyeletet is egy csapásra megoldhatja. De a tanács reméljük ugyanezt elfogadja. Köszönöm, a McCarthy jelentésre lépünk tovább, Takula úr. Arvoisa rouva puhemies. Köszönöm, önök asszony. Végül is igennel szavaztam erre a jelentésre, a frakció fegyelmet követve, de azért hadd mondjam el, hogy voltak populista elemek ebben a jogszabályban, amelyek nem szabad hogy bekerüljenek egy jogszabályba. Nem akarja senki azt, hogy az adófizetők tartsák fenn a bankokat, éppen ezért szabályokra szükség van. De az ilyen nagyon szigorú szabályozás az nem olyan szabályozás, amelyet az EU-nak kell elvégeznie. nemzeti jogalkotók, illetve a nemzeti bankok szerepe az ilyen jellegű szabályozás. E, természetesen etikai vitát tarthatunk arról, hogy mi észszerű és mi nem, de eltérnek a vélemények a 27 tagállam körül arra vonatkozóan, hogy mi észszerű és mi nem. Végül is azért szavaztam igennel, mert tartalmaz ez a jelentés egy sor jó dolgot is, és én azt gondolom, hogy a bankok így egészséges alapokon működhetnek, eh, nagyobb felelősséggel játszhatják el a szerepüket, senki sem akar újabb válságot. Köszönöm, akkor áttérünk a Ferreira jelentésre. Masztánkó. A jelenlegi pénzügyi válság már nagyon sok vitát eredményezett. És a viták eredménye pedig az, hogy fel kell lépnünk annak érdekében, hogy stabil maradjon a pénzügyi rendszer az eddig elfogadott intézkedések óriási költségekkel jártak, és negatív következményei is voltak a pénzügyi világra, hiszen csökkent a hitelpiac mérete, növekedett a munkanélküliség, és az államháztartások is súlyos gondokkal küzdködnek. Szerintem túlságosan sokat terhelünk át az adófizető polgárokra. Feladatunk pedig inkább az lenne, hogy megelőzzük az ilyen válságokat. Európában nagyon drágán kezelték ezt a válságot. Jogbizonytalanság és versenytorzítás is megfigyelhetők voltak globális, koherens megoldásokra van szükségünk. Természetesen nemzetközileg kell egyeztetnünk a lépéseit csöt is. Így az Európai Uniót szeretném felszólítani, hogy aktívabban vegyen részt a piacok megtervezésében. Köszönöm. Akkor most áttérünk az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközről szóló eszmecserére. Podimata asszony kap szót. Köszönöm. A frakciónk ezen javaslat ellen szavazott, és pedig azért, mert május 9-én volt szó erről a lehetőségről, a pénzügyi stabilitási eszközről. Természetesen tudnunk kell, hogy a közös eurónk védelméről szólna ez a joganyag. A parlament a tanácsot már régóta felszólította, hogy ebbe az irányba haladjon, és hogy szolidaritást jelezzen a piacok irányában. Azonban azt is észlelhetjük, hogy az Európai Központi Bank intervenciójával szolidaritást mutatott. Tehát itt az értékpapír piacon történt intervencióra gondolok. Tehát a 14-es cikkel nem értettünk egyet. Köszönöm. A pénzügyi stabilitási eszköz nagyon későn jön. Még akkor is, a későn jön, azt látjuk, hogy azok az országok profitálnak belőle, amelyek a legjobban érintettek. Azonban ideiglenes intézkedésekről van szó. A válság egyértelműen bemutatta, hogy az eurózóna számos országa nehézségekkel küzdik. Nagyon komoly nehézségekkel, és nem láthatunk megfelelő koordinációt ezen országok esetében. Itt a pénzügyi stabilitási eszközről elvitázgathatunk, de meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan működnek a régi eszközök. Kohéziót kell létrehoznunk, el kell kerülnünk azt a helyzetet, hogy a pénzpiacok, illetve az eurózóna stabilitása veszélybe kerüljön. Nagyon sokan aggódunk, sok mindent teszünk is. Köszönöm. Most következik Izland tagsági kérelméről szóló jelentés. Higgins úr az első. This uh, resolution in Iceland én elleneztem ezt az állásfoglalást, mert azt követeli, hogy az izlandiak bankok által nyújtott kölcsönöket fizessék vissza, anélkül, hogy kimondaná, hogy ezt ne az izlandi emberek fizessék meg. Valójában a brit és holland követelés az az izlandi munkásokat és adófizetőket sújtaná egy 3,7 milliárd eurós teherrel. Hadd mondjam el a képviselőknek, hogy 93%-a az izlandi szavazóknak elutasította egy népszavazás során azt, hogy ők viseljék ezeket a terheket, amelyeket pénzügyi spekulátorok okoztak. Tehát a szerencsejátékosok és a spekulátorok, a spekulánsok, akik iszonyatos profitokat realizáltak, másra hárítják a költségeket. Az Európai Bizottság és tagállamaink pedig eh, azt akarják elérni a tagállamoknál, hogy csökkentsék a közkiadásokat, nem pedig a tőzsdéknél próbálnak szabályokat hozni. Ez az a politika, amit a brit Tory párt is képvisel, miközben a munkásosztályt sújtják intézkedéseikkel. És nem mondják, de ideje elmondani az igazat, és szabályozni bocsánat, tájékoztatni az izlandi lakosságot, hogy az EU intézmények a neoliberálisok érdekeit szolgálják, és nem a barátaik. Köszönöm. I voted in favor of the, Köszönöm, elnök asszony. Mellette szavaztam az állásfoglalásnak, és a tagságra irányuló tárgyalások megkezdése iránti támogatásomat újra ki kell, hogy nyilvánítsam. Izland európai ország, demokratikus ország, csak emberi jogi szempontból kikezdhetetlen és a gazdasága is erős. Itt az ideje, hogy Európa olyan területekre is kiterjedjen, amelyek teljesítik mindezeket az uniós tagsági feltételeket. A bővítésnek nem szabad leállnia, hiszen Horvátország, a balkáni országok remélhetőleg a Ukrajna, Fehéroroszország és, Belor- és Grúzia is tagsági tárgyalásokat kezdhet. Jól látjuk, hogy a politikai, gazdasági szempontból Európát mennyire átalakította a bővítés folyamata. Újra lendületbe kell hozni ezt a bővítési folyamatot, legyen az Lisszabon utáni első új tag, ország, tagállam, Izland. Köszönöm, Hanen úr. It's Köszönöm, elnök asszony. Nagyon reményteljes ebben a házban, hogy az a feltételezés, hogy bárki akarna csatlakozni az Európai Unióhoz jelenleg. Az Európai Parlament megint egy rendkívüli optimizmusról tesz tanúbizonyságot. 1992 óta járok Izlandra, mindig szerettem ezt az országot, és láttam, hogy hogyan alakult át ez az ország ez alatt, az, ezen a évek alatt. Természetesen válságot éltek meg ők is, ugyanakkor a teljesítmény nagyságát senki nem vonhatja kétségbe. Gyakorlatilag ez ezek gazdálkodó népek voltak, és két generáció alatt gazdag állammá váltak. Én demokrata vagyok, tiszteletben tartom az izlandiak választását. Ha megszavazzák, akkor jöjjenek. De nem tudom elhinni, hogy az egyik legöregebb parlament, az egyik legősibb parlament előjogait feladnák, az autonómiájukat feladnák, a halászati politikájukat feladnák a leghíresebb modern regény címe az, hogy Független nép. Ez egyébként különleges jelentéssel bír Izlandon ez a kifejezés, külföldiek meg sem értik, és hogyha csak nem ismertem őket teljesen félre, akkor soha nem szavazzák meg a csatlakozást, és nem fogják feladni a demokráciájukat. Köszönöm. Jetti megköszön. Köszönöm. Elnök asszony, támogattam ezt az indítványt, és nagyon jó elképzelésnek tartom, hogy a bizottság ilyen gyorsan előre halad ebben az ügyben. Hiszen nem sokára kezdődnek a konkrét tárgyalások csatlakozásról. Izland csatlakozása a sarki térséget fogja erősíteni az Európai Unión belül, és az Európai Uniót is erősíti. Azonban Izland saját döntése lesz, hogy belép-e vagy nem lép be az Európai Unióba. A demokrácia természetesen működik, azonban szerintem nehézségek is lesznek, főleg a mezőgazdaság, a regionális politika terén, és ne felejtsük el a kereskedelmi célú bálnavadászatot és a bálna termékek forgalomba hozatalát. Japánnal is vannak hasonló problémáink, szerintem Izlandal is lesznek. Köszönöm. Most akkor a szavazat magyarázat végére értünk, az ülést pedig három óráig felfeggeztem.